Right. Um, good afternoon, ladies and gentlemen. Szkedjeim és uraim, mindenki szeretettel üdvözlök. Szeretném elfogadtatni a napi rendet. Ö, ismertetni, vagy elfogadtatni, és aztán a négyes pontra szeretnék törni, ahol a háromoldalú egyeztetések eh, állásáról és egyéb eseményekről tájékoztatunk. Jó, akkor most az elnök közleményei. Jó, ugye látják, ezeket a kódokat. Ez azt jelenti, hogy ezekkel segítségével lehet az ülés dokumentumokhoz hozzájutni. Hát de úgy tűnik számomra, mintha még nem teljesen működne, nem tudom, hogy persze miért. Nos, akkor néha pont az első próba sikeres. Jó, tehát akkor ilyen módon könnyedén lehet a, az ülés dokumentumokhoz jutni online. Az ipari bizottság pedig a példánkat is követi, és ők is az egységes piacsal kapcsolatban papír nélküli megoldásokat fognak alkalmazni. Tehát akkor online lehet követni az üléseket, közvetítés, az internet, és a newsletter is elérhető elektronikus formában. Még egy bejegyzésem lenne a holnapi üléssel kapcsolatban. A 4Q1-esben lesz az ülés, nem ebben a teremben. Nagyon örültem, amikor ezt a képet láttam a hírmondóban, tehát a newsletterben, a tiszteletbeli képviselőknek a bizottságát láthatjuk itt, úgyhogy örülünk, hogy erről is beszámoltak. Akkor az utóbbi ülnék, ülésnek a jegyzőkönyvét elfogadhatjuk az ülés vége előtt? Jó, rendben van? Jó, akkor jóvá hagytuk, ugye? Jó, akkor nézzük a háromoldali egyeztetéseket, lezártuk, és abban egyeztünk meg, hogy a még fennálló kérdéseket a bizottsággal és a tanácssal mindhárom témában lezárjuk. Ez készen volt a nyár előtt, és Catherine Steiner és én is szeretném megköszönni, mint jelentéstevők, az összes árnyék jelentéstevőnek és a munkatársaknak azt, hogy a a különböző biztonsági kérdéseket sikerült megoldani. Ez azt jelenti, hogy a normák, a különböző normák azok újra a főcímek között szerepelnek és most napra készre hoztuk, és napra készre tettük, és készítettük, és egyszerűsítettük ezeket a különböző normákat. Aztán a copyright-tal kapcsolatban, a szerzői jogokkal kapcsolatban a munkacsoport munkájáról beszámol, akkor Catherine. Köszönöm szépen, elnök asszony. Múlt hét csütörtökön tartottuk az ülésünket, és az határokon átnyúló határrezsimeknek a kérdésével foglalkoztunk rövid beszámoló volt, és aztán vitát folytattunk a kérdésekről. A vita során a létező üzleti modellekkel kapcsolatban úgy láttuk, hogy a digitális valóság problémáit, kérdéseit felvetették az előadók, és ezért szükség van egy újabb vitát folytatni ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban, és de mivel több kérdés nagyon összetett, valószínűleg nem tudjuk úgy befejezni ennek a kérdésnek a lezárását, mint korábban gondoltuk, tehát az év végére fogjuk talán ezt megoldani. Hogyha elfogadjuk a digitális valóságot bizonyos területeken, akkor lehet, hogy az más területeken problémákat fog okozni, de remélem, hogy sikerül majd ezeket a kérdéseket e, megvitatni, hiszen a vita során is e, úgy éreztük, hogy talán a e, fogyasztót nem elegendő alkalommal emlegették, akiknek ez problémákat okozhat. Köszönöm. Andrew teljesen egyetértek azzal, amit Catherine mondott. Én nagyon csalódott voltam, mert úgy éreztem, hogy tíz éves visszatekintésben mást kellett volna javasolni, mást vártam volna. Ahogy Catherine is elmondta, az old business model úgy néz ki, hogy nem nyitott eh, a lehetőségekre, amelyek egyébként szerintem megnövekedtek, és a fogyasztói bázis is kiterjedt. Ezt próbáltam akkor is elmondani, erről vitást folytattunk, és, és messze vagyunk attól, hogy meg tudjunk állapodni sajnos. Rendben. Hosszú az út, tehát de a bizottság talán decemberben majd módosítókat fog alkotni, és akkor javul a helyzet. Van-e még megjegyzés? Nincs. Jó, akkor következő napi rendi pontunk. A basszait féle jelentés a egységes piac felé címmel 190 módosító született, aztán még a második időpontig, határidőig további több mint 70, és megbíztunk egy céget, hogy írjon egy tanulmányt, úgyhogy ez is meg lesz majd, és akkor ennek az ismeretében is lehet majd még módosítókat benyújtani. Van Bosszait asszonynak adom meg a szót, hogy ismertette velünk a helyzetet. Az árnyék előadókat is fogom szólítani, bár tudom, hogy a néppárti nincs itt. Prenas is majd jön mindjárt, csak hogy tudjátok, egy vegyes bizottsági ülést elnököl, de hamarosan érkezik. Annelin, tiéd a szó. Köszönöm szépen, Viki. Tisztelt kollégák, tisztelt árnyék előadók! Elhangzott, hogy már másodszor folytatunk eszmecserét azokról a módosítókról, amelyeket ehhez a dossziéhoz nyújtottak be a kollégák, most már a tanulmány ismeretében. Nem volt könnyű a dosszié megtárgyalása, nehezebbnek bizonyult, mint reméltük. Júliusban már meg kellett volna szavaznunk, aztán meghosszabbítottuk a határidőt, újabb köre a módosítóknak érkezett be. Az egész folyamat egy kicsit megcsúszott, de remélem, hogy holnap a szavazás már eredményt hoz, és akkor lezárhatjuk ezt a kört. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy mindenkinek köszönetet mondjak, aki módosítót írt, a vitákon részt vett, és a kompromisszumok megalkotásához is hozzájárult. Ma délelőtt az árnyék előadókkal még egyszer összeültünk, hogy néhány fontos kérdést tisztázzunk. Úgy tűnik, hogy hatékony és konstruktívra sikeredett ez a mai egyeztetés, mert eredményeket tudok, eredményekről tudok beszámolni. Szerintem konszenzus képes a szöveg. Ilyet szerettem volna, de egyben olyat is, amely a meglévő belső piaci szabályozást javítja. Világos célkitűzésekkel, hogy mit lehet és kell európai célokkal, európai jogalkotással elérni, és milyen módon. A szubszidiaritás elvét elsődlegesnek tekintettük, jobb hatás tanulmányokat várunk el, jobb egyeztetést az érintettekkel, a jogszabályoknak való jobb megfelelést, illetve folyamatos értékelést. Remélem, hogy a mi bizottságunkból kimegy majd az a politikai üzenet a választók felé, hogy igen, jó európai jogalkotáson dolgozunk, amelyben ösztönzők szerepelnek, és nem frusztrálni fogják a lakosságot, az érintetteket, hanem inkább jóra sarkalni, és abban segíteni. A második hullámban én már nem nyújtottam be új módosítót, de szívesen megadnám a szót árnyék előadótársaimnak, illetve meg szeretném köszönni Ansofinak a sok segítséget, és Gentnek is az ECR, ECR frakcióból, aki nagyon sok jó szakmai tanácsot nyújtott nekem. És akkor, ha elnök azt, hogy megengedi, akkor az elnyék előadó társaimnak adnám meg a szót. Igen, Anna Mari, parancsoljam. Igen, szerintem is nagyon gyümölcsöző volt az együttműködés, köszönöm Annelinnek a vélemények egy szára való felfűzését, jók a kompromisszumok is. Ez egy annyira fontos jelentés, hiszen az egész belső piac lényegét érintő kérdésekről van szó, hogy hatékonyabb, kevésbé bürokratikus legyen, és a jogok továbbra is fennmaradjanak, anélkül, hogy további bürokráciát generálnánk. Tehát végrehajthatóbbá, kézzelfoghatóbbá akarjuk tenni a belső piacot a polgárok, a cégek számára kiegyensúlyozott módon. Megpróbáltuk tisztázni, hogy mi az, amit európai szinten érdemes tenni az ügyért. Mindenképpen hozzáadott értéket jelent az, amit itt az EU képes lehet megalkotni. A jogalkotási lépések között rájöttünk, hogy nem érdemes, nem akarunk még több jogszabályra javaslatot tenni, így is már nagyon hosszú ezeknek a listája, ne bonyolítsuk tovább a lépéseket. Ugye a szolvit eszköz, az egyéb eszközök vannak az egyik oldalon, tehát hogy mi az, ami kézzelfogható. Jó, hogy nem kellett mindent újra tárgyalni, tehát a meglévő eredményeket a jelentés alapján is megtartjuk úgy, ahogy vannak. Ezeket, ezeknek a sikereit megpróbáljuk azonban még jobban terjeszteni, népszerűsíteni, és további eszközöket javaslunk arra, hogy a belső piacot végrehajtottabbá tegyük, láthatóbbá tegyük. Köszönöm az együttműködés és a néppárt részéről támogatom a jelentést. Kriszl, köszönöm szépen a szót. Igen, érdekes, izgalmas egyeztetéseink voltak. Jó volt ezen az anyagon dolgozni. Én eléggé kritikusan álltam hozzá, kezdettől fogva, mert úgy éreztem, hogy túl sok hangot kap az európai jogalkotás negatív oldala. Én arra helyezném a hangsúlyt, hogy olyan lehet javítani a jelenlegi szabályozást. Vannak még területek, ahol az SZSD frakciónak maradtak fenntartásai, de egyébként tényleg sokat javult a szöveg. Mi ezt belügyi kérdésnek tekintjük többségileg, és nem azt akarjuk egyszerűen leszögezni, hogy a gold plating, a túlzott szabályalkotás nemzeti szinten rossz, hanem szeretnénk ellene tenni, szeretnénk tovább lépni, szeretnénk a polgárokhoz közelebb hozni a belső piacot és a vállalkozásokhoz. Úgyhogy a viták során sokszor kellett felhívnunk arra a figyelmet, hogy a bürokrácia csökkentése sem mehet a végtelenségig, tehát attól még hogyha esetleg túlburjázik, bizonyos mértékű ügyintézés elkerülhetetlen és szükséges is. Tehát néha a megfogalmazásokkal bajom volt, és most is van még egy kis bajom, hogy az vita alaphangulata ö, tényleg a szubszidiaritást domborította ki a legjobban. Ha az Európai Bizottság joganyagot alkot, akkor nyilvánvaló, hogy a szubszidítás szempontját a szerződések alapján figyelembe kell venni. Egy kicsit a szövegből már az jön le, mintha nem is akarnánk európai szintű szabályozást, mert hogy minden a szubszidiaritás alá esik. Mi még nem döntöttük el, hogy holnap hogyan szavazunk, ezt attól teszük függővé, hogy hány módosítónk megy át. A többség, kompromisszumok többsége elfogadható, előremutató, és szerintünk is jelentős szövegről van szó, de éppen ezért nem mindegy, hogy milyen üzenetet visz ki a világba. Tehát az eljárás során a, sokat javult a, a szöveg irányultsága, és ezt el kell, hogy ismerjem. Köszönöm, Krisztl. Olaf. Köszönöm szépen. Köszönöm az előadónak is, és a kollégáknak is az elvégzett munkát. Egyetértek Anna Marival abban, hogy ez egy kiemelt jelentőségű szöveg. Arról szól, hogy a belső piaci szabályozás működését hogyan tudjuk javítani. Érdemi vitáink voltak. Köszönöm az előadónak a nyíltságot, illetve azt a készséget és erőfeszítést, hogy a különböző álláspontokat közelítse egymáshoz és kompromisszumá kovácsolja. Hosszú utat jártunk be az áprilisi első vita óta, és most úgy tűnik, hogy megvan a közös nevező. Kíváncsi vagyok, hogy az SZSD frakció végül is hogyan szavaz, az árnyék előadói ma délelőtti egyeztetés után, amikor az utolsó kompromisszumokat is nyelbeütöttük, én magam például három módosítót az Alde nevében visszavonok, ezek a 3-as, 4-es, 6-os bekezdésre vonatkoztak volna. A 135-ös, 137-es és 140-es módosítókról van szó. Azért vonom őket vissza, mert ettől azt remélem, hogy a kompromisszumok elfogadhatóvá válnak. Nekem is van még egy fenntartásom, amit viszont szeretnék hangsúlyosan megfogalmazni. Az ALDE a tárgyalásokat meg, alapján meg fogja szavazni a jelentést, de már az első április egyeztetésen is kifejtettem, hogy kételjeink vannak a tekintetben, hogy a Juri Bizottság majd átengedi a plenárisra a szöveget. Mert a szöveg a legtöbb bekezdésében olyasmikkel foglalkozik, ami szerintem a Juri Bizottság kompetenciája, és mielőtt elfogadjuk a saját jelentésünket, itt az Inkóban a Jurival is kellene kellett volna talán egyeztetni. Köszönöm szépen, akkor majd a kompromisszumokról szavazunk, és akkor a három visszavont módosítót is tudomásul vesszük. Többen nincsenek itt azok közül, akik jelentkeztek, vagy érintettek lennének. Ki kívánt még szólni? Maria Pepini? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ez a jelentés nagyon fontos. Azért, mert az egységes belső piaci jogszabályok javítását szolgálja. Több módosító indítványt is benyújtottam. Köszönöm az előadónak és az árnyék előadóknak az elvégzett munkát. A kompromisszumok nem minden, de sok módosító indítványomat egyébként felelődik. Általánosságban szólva mi kell, hogy szerepeljen egy olyan jelentésben, amely a belső piac működéséről szól. A 133-as módosítót ezért nyújtottam be, mert a jelentésben semmi olyan nem szerepel, ami azzal foglalkozna, hogy hogyan hozunk belső piaci jogszabályokat annak érdekében, hogy működjön a piaci verseny az e, Európán kívüli piacokkal szemben, a harmadik országokkal szembeni verseny. Nap mint nap halljuk e, ezt, hogy komoly problémákkal e, szembesülnek az európai piaci szereplők az unión kívülről, harmadik országból érkező termékek kell szemben. Jó lenne, hogyha ezt megszavaznák, ezért magyaráztam el, mi motivált ezt a módisító indítványomat. Krisztel egy nagyon fontos dolgot is említett. Nem szabad csak a költségekről beszélni, persze, hogyha vannak felesleges többletköltségek, akkor azok kihatással vannak a, a termékek árára, ezeket feleslegesen megnövelik. A 169-es módosító indítványában pedig pontosan ezekről a többlet költségekről beszélek, hiszen vannak szükséges, le eh, nem faragható költségek is. Azt hiszem, hogy a kettő fajta költség között, eh, típus, költség típus között mindenképpen érdemes eh, különbséget tenni. Ugyanakkor egy másik módosító indítványomban, a 153-asban, ebben a 153-as módosító indítványban, amit azért nyújtottam be, mert szerettem volna, hogyha az eredeti megfogalmazáson finomítunk, a tekintetben, hogy a hatás tanulmányok min, milyen adatokon alapuljanak. Én úgy érzem, hogy kvantifikálható, tehát mérhető, számszerűsíthető és bizonyított adatokon alapuló hatástanulmányokat tennénk le az asztalra, igazából a hatástanulmánynak nem az a célja, hogy az eredeti e, feltevésünket alátámassza. Sajnálatos e, módon e, többször tapasztaltam a gyakorlatban, hogy olyan dolgokat is kimutattak a hatástanulmányok, amelyeket nem lehet igazából utána igazolni. Remélem, hogy a Júri Szakbizottság elfogadja ezt az elő ezt a jelentésünket. Nagyon sokat dolgoztunk ezen a fontos témán, ezen a fontos jelentésen. A különböző frakciók képviselői sok módosítót nyújtottak be. Úgy érzem, hogy a Miszakbizottság munkájában nagyon fontos ez a jelentés. Would anybody else like to come in on this? Szeretne valaki hozzászólni ehhez a kérdéshez, ehhez a vitához ezen a ponton? Holnap fogunk erről szavazni ha jól tudom, ha jól értem, akkor a kompromisszumos módosító indítványok már majdnem elnyerték végső formájukat. Grappini asszony megjegyzéseit is be lehet ebbe építeni. Annalyn, szeretné valamit még hozzáfűzni? I, I, I don't have uh, anything substantial to add. We will look... Uh... Nincs érdemi hozzáfűzni való. Majd az elmondottakat megpróbáljuk figyelembe venni az árnyékelőadókkal együttműködve persze nem egyedül fogok ez ügyben dönteni. Már hát nagyon várom a holnapi szavazást. Nagyon fontosnak tartom, hogy a szakbizottságunk, a mi szakbizottságunk is a jobb jogszabályalkotás híve, nem csak, az, nem csak a jogi szakbizottságban ülő kollégák gondolják így. Ó, oh, csodás, mondja az elnök, akkor a holnapi szavazás a következő lépésünk, de most a napi rendben tovább lépünk. Számítottam rá, hogy fél órával előrébb járunk majd a tervezetnél. Az elnök asszony mikrofonja kikapcsolódott. Why does this microphone keep switching itself off? Miért kapcsolódik ki mindig a mikrofonom? Költői kérdés volt azon, hogy én jobb közös vagyok, és bal oldalomon van a mikrofon, és mindig a másik mikrofon nyomom meg, az én hibám, elnézést. Itt van mindenki a, a vendégeink között? Jó, várjunk 10 percet, akkor 10 perc szünetet rendelek el, hogy mindenki ide érjen, akinek ide kell érnie. Köszönöm.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

Okay, um... Kedves kollégák, 10 perc bőven letelt, hölgyeim és uraim, azt hiszem, hogy folytathatjuk a munkát. Kérem, valaki figyelmeztesse a következő napi rendi pont előadóját, hetes napi pontra gondolok, hogy kicsit előrébb járunk, gyorsabban haladunk a vártnál. Az Európai Bizottság beszámolója következik az Unió vámkódexről szóló feltalmazáson alapú jogi aktus tervezete. A parlamentet és a tanácsot augusztus 21-én tájékoztatták erről. tiszteletben tartva a nyári szünetet, amelynek augusztus 20-án volt vége, idézett, ezt idéztem. Nem tudom, hogy hol talál, kitaláltak ki, hogy augusztus 20-ával véget ér a nyár, de hát mindegy. És éppen ezért elkezdett ketyegni az óra, hiszen a feltalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép életbe, hogyha a parlament és a tanács két hónapon belül nem emelte fel a szavát ellene, nem emelt kifogást ellene, ez október 21-ét jelenti. Ha mégis lenne kifogás, akkor van még két hónapunk arra, hogy tárgyaljuk. Eddig egyetlen politikai frakció részéről sem érkezett semmiféle kifogás. Szeptember 2 e a Zsüven úr a koordinátoroknak azt javasolta, hogy ezt az aktust eh, támogassuk, ezt a delegált aktus tervezetet támogassuk. Azt is mondja Zsuven úr eh, levele, hogy az Európai Bizottság engedményeket tett, és bizonyos pontokon nem volt elég ambíciózus. Mi mindent megtettünk annak érdekében, hogy kiegyensúlyozott legyen a végső formája ennek. Köszönjük Zsuben úr munkáját, és köszönöm, hogy felvetette, hogy nem volt eléggé ambiciózus a delegált aktus tervezet, többet szerettünk volna elérni. De tudom, hogy nagyon keményen dolgozott ezen a dosszén. Az Európai Bizottságnak adnám meg a szót. Susan, van itt a Digitax Digitaxutól? Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözlök mindenkit. Köszönöm ezt a felvezetést. Azzal kapcsolatban, hogy miről is beszélünk. Az uniós vámkódexet az Európai Parlament és a Tanács 2013. október 9-én fogadták el ugyanebben a hónapban életbe is lépett, ugyanakkor bizonyos rendelkezések csak 2016. május 1 lépnek életbe. Célja az, hogy a vámigazgatást modernizáljuk, illetve egy harmonizáltabb, e, egyszerűbb eljárásrendet vezessünk be, amely hatékonyabban működhet, és amelyet egyformán alkalmaznak mind a 28 tagállamban. Az egyik fő oka az uniós kódex elfogadásának pont az volt, hogy biztosítsuk, hogy egy ilyen harmonizált, egyszerűsített folyamat kerül alkalmazásra minden tagállamban annak érdekében, hogy valóban kiegyensúlyozott és egyenlő versenyfeltételeket biztosítsunk. Egy delegált aktus tervezetről beszélünk, egy delegált aktust és egy végrehajtási aktust kell elfogadni, mielőtt teljesen életbe lép minden rendelkezése, hiszen így megfelelő idejük lesz a tagállamoknak és az érintett szereplőknek arra, hogy felkészüljenek a e, szabályok alkalmazására. Gondolok itt például a számítástechnikai rendszerek e, működésére, hiszen országos rendszereket kell e, bevezetni, kifejezteni és bevezetni, illetve e, a kereskedelmi szereplőknek is igazodniuk kell az új szabályrendszerhez. A VAM kódexre vonatkozó feltalmazáson alapuló jogi aktus júliusban került elfogadásra az Európai Bizottságban, és ezt követően, ahogy azt említette, a bizottság megküldte ezt a parlamentnek és a tanácsnak annak érdekében, hogy elinduljon az a két hónapos felülvizsgálati szakasz. Hangsúlyozni szeretném, hogy az Európai Parlamentet e, illetve a képviselőit. A delegált aktus kidolgozásába bevontuk, néha a szakértői csoportüléseken is részt vettek, és a delegált aktus korábbi változatait is megosztottuk a parlamenttel. Uh, a képviselőkkel Zsven úrral, illetve a piaci szereplőkkel annak érdekében, hogy elmagyarázzuk, hogy milyen szabályokat terveztünk, hogy, hogy melyik azok a területek, ahol messzebb is mehetünk, és melyik azok a területek, ahol nem tudunk ambiciózusabbak lenni. Zsüven úr joggal utalt arra, hogy bizonyos engedményeket tennünk kellett, és bizonyos esetekben lehet, hogy nem voltunk kellően ambiciózusak, sajnálatos módon, mondta legtöbb ilyen delegált aktus esetében az Európai Bizottságnak kompromisszumra kell törekednie, a különböző megközelítéseket össze kell hangolni, hiszen a 28 tagállam megközelítések között nyilván jelentős különbségek lehetnek. Ez az ára annak, hogy egy működőképes modellt találjunk, amelyet mind a 28 tagállamban egyformán át lehet ültetni a gyakorlatba, és ezzel garantálhassuk a zökönömentes kereskedelmet. Így sajnos nem tudunk mindig olyan ambiciózusak lenni, mint ahogy azt egyes tagállamok szeretnék, vagy amennyire a kereskedelmi szereplők vagy piaci szereplők szeretnék. A kereskedelmi kereskedelmi könnyítés, illetve a kereskedelmi szabályok egyszerűsítése pont egy ilyen példa. Itt nem tudtunk eh, annyira nagyra törő terveket megvalósítani, mint hogy szerettük volna, de hát ezt folyamatként kell tekinteni, nem egy végállomásnak. És a tagállamokkal, a parlamenttel és a kereskedelmi szereplőkkel majd a jövőben is együttműködünk annak érdekében, hogy tovább vigyük ezt a folyamatot, tovább javítsuk, egyszerűsítsük, áramvonalasítsuk az Európai Vámkódex működését. Ez az egyik annak, hogy már el is indítottunk egy olyan folyamatot, amely egy projektcsoportot állít fel az egyszerűsített vámeljárás témájában a tagállami képviselőket, illetve az érintett piaci szereplőket bevonva az Európai Bizottság szakértői részvételével természetesen, keresve a megfelelő egyensúlyt a védelem ellenőrzés egyrészt, illetve a kereskedelem könnyítés másrésztről között. egy tranzakció alapú megközelítéstől egy rendszer alapú megközelítés felé elmozdulva. Ez irányú lépéseink nem voltak eddig túlságosan ambiciózusak, de remélem, hogy öt év múlva már sokkal többet el tudunk érni. Miért beszélek öt évről? Azért, mert a legtöbb olyan rendelkezés, amely amelyeket nehéz volt végső formába önteni. Ezek a megfelelő számítástechnikai rendszerek elérhetőségétől függnek, ezeket a rendszereket pedig fokozatosan lépésenként lehet kifejleszteni és e, bevezetni. A teljes rendszer, minden szükséges rendszer, ami az uniós kódex alkalmazásához szükséges, csak 2020 végére áll majd rendelkezésünkre amikor is már jóval többet sikerül majd elérnünk, majd azt Zsüven úr is jelezte, tényleg egyszerűbb, fejlettebb vámeljárás rendet mondhatunk akkor majd magunkénak. Felmerülhet benne az a kérdés is, hogy mi a különbség a jelenlegi felhatalmazáson alapuló jogi aktus, és a korábbi, a delegált korábbi változatai között, amelyeket már megosztottunk um, az Európai Parlamenttel. A jogi szolgálatunk, a jogi szakértőink valóban e, alaposan átfésülte ezt a delegált hogy minden egyes uh, rendelkezésre vonatkozóan legyenek benne kitételek. Nos, ami a delegált illeti, a változások elsősorban a jogi formai követelményekhez igazítják ezt a szöveget, egyes bekezdéseket ezért kellett törölni, egyes rendelkezéseket ezért kellett kivenni a szövegből. Más esetben azonban azért volt erre szükség, mert ez átfedésbe került volna az uniós vámkódexel. Párhuzamosan a delegátaktussal Dolgozunk a végrehajtási aktuson is. A tagállamokkal folynak a tárgyalások ezzel kapcsolatban. Viszonylag jól állunk ez ügyben. Azt kívánjuk biztosítani, hiszen ez a fő cél, az egyik fő cél, hogy tudjuk azt biztosítani, hogy mindkét aktus, tehát a delegált aktus és a végrehajtási aktus is megjelenhessen a hivatalos közlönyben. A delegált aktust persze először a parlamentnek és a tanácsnak el kell fogadnia, a végrehajtási aktust pedig a tagállamok pozitív szavazását követően. Tehát azt szeretnénk, ha mindkét aktus együtt tudna napvilágot látni. Nyilván remélem, hogy a legtöbbjük egyetért velem, amikor azt mondom, hogy a vám ügyi terület szakértői és a sok számára is nehéz lenne dekódolni a delegált aktust, anélkül, hogy a végrehajtási aktust maguk előtt tarthatnák, illetve az uniós vámkódex is rendelkezésükre állna. I think during the discussion... A, az eszmecsere során megjegyeztük, hogy némely rendelkezés amely az érdekelt felek aggájaival találkozott. Általában adatkövetelményekhez kapcsolódik, tehát az adatok megbízhatóságával kapcsolatos, és ilyen szempontból megpróbáltunk e, megpróbáltuk azt e, biztosítani, hogy csak a valóban szükséges adatokkal foglalkozzanak és még azt is, hogy elég hosszú időszak van a felkészülésre, mivel, mint tudják, az első megbeszélések az olyan rakományokkal kapcsolatban, amelyek illegálisan lépnek az Európai Unióban, azok 2011. szeptemberében már megvitatásra kerültek. A munka persze folytatódott más országokban is, és nemzetközi és helyi szinten, vagy világ, az egész világban, az Egyesült Államokban például, és épp ezért harmonizáltuk az adatkövetelményeket a nemzetközi követelményekkel. De ezt a további adathalmazt nem kérjük, mielőtt nem történik meg az aktualizálása a követelményeknek, és ez 2019 előtt nem történik meg, és mint említettem, 2020-ig is elhúzódhat. Végül pedig szeretném biztosítani az Európai Parlament képviseleit és a, nemzet, és a tagállami és üzleti érdekelt feleket, hogy a munka tovább folytatódik, egyszerűsíteni szeretnénk a kereskedelmi eljárásokat, és ugyanakkor világos, hogyha már látjuk, hogy a gyakorlatban ezek az intézkedések hogyan valósulnak meg, akkor nyilván figyelembe vesszük azokat a gondokat, amelyeket a tagállami vagy a kereskedelmi érdekelt felek megfogalmaznak. Hogyha szükséges a jogszabályon módosítani, akkor ezt megtesszük, mint ahogy a módban is megtettük. A kereskedelem ugyanúgy is fejlődik, a e, közösségi e, jogi vívmányok is alakulnak, és ezért hozzájuk kell igazítani a vám jogszabályokat. Ezt az utóbbi évek során is megtettük. Tegnap részt vettem a tanácsnak egyik munkacsoportjában, és a tagállamok, némelyik tagállam képviselője azt mondta, hogy ez egy jó csomag, de nyilvánvaló, hogy további lépéseket is kell tennünk, de ez egy folyamatos munka része lesz. Can, can I just ask? Köszönöm szépen. Szeretném megkérdezni a bizottságtól, mielőtt a kérdez kérdéseket feltesszük. Én a delegált aktussal kapcsolatos előadást vártam a bizottság részéről. Ez most egy hivatalos írásbeli eh, nyilatkozat? nem vagyok benne biztos, hogy nekem vagy a, a szakbizottság tagjainak világosabbá tette ezt a kérdést. Azt értem, hogy 2020-ra lesz egy új számítógépes rendszer, Jó, akkor most fogadjuk a kérdéseket, de nem biztos, hogy értem a magam részéről, hogy mi történt, és azt vártam volna a bizottsági előadásból, hogy ez világosabbá teszi számomra a kérdést. Jó, akkor nézzük, hogy ki szeretne hozzászólni. Guapini, Virginie, will speak after, because um, she's the shadow from the S&T. Tehát ez volt a hozzászólók listája. Philip Zsüvennek a nyilatkozatát szeretném felolvasni, ő ezt elküldte nekünk, ugyanis a digitális egységes piacnak kapcsolatos ülésen kellett részt vennie. Tehát nagyon sajnálom, hogy nem tudott eljönni, mert nagyon örül, hogy a bizottság eh, eh, vámkódex delegált aktusának a végső eh, aktusát látja. Ez tulajdonképpen egy kompromisszum a tagállamok, a bizottság, főigazgatóság és a többivel kapcsolatban. Ugyanis a bizottság engedményeket tett annak irányában, amit a kereskedelem nagy többsége szeretné. Bizonyos kérdésekben pedig Zsüven kolléga úgy látja, hogy nem volt eléggé ambiciózus a bizottság. Hangsúlyozza, hogy mindent meg kell tenni, hogy egy kiegyensúlyozott megközelítést találunk, hogy biztosítsuk a e, versenyképességnek a feltételeit, és ugyanakkor növeljük az állampolgároknak a biztonságát. 92-ben fogadták el a jelenlegi vámkódexet, épp ezért nagyon fontos ezeket a rendelkezéseket modernizálni, és a jelenlegi környezethez igazítani. Ehhez a környezethez, amelyben a kereskedelmi szereplők működnek. E, Filip ezt hangsúlyozza. Ugyanakkor tudatában kell lenni, hogyha késlekedünk a delegált aktus elfogadásában, e, akkor az azt teszi szükségesé, hogy az e, uniós vámkódexet módosítani kell, és el kell halasztani a gyakorlatban való megbevetését. Eredetileg 2016. május 1-ére lett volna ez a dátum, de amikor legutóbb megpróbáltuk a vám jogszabályokat modernizálni, az kudarcba fulladt. És így elhat, halasztották a modernizált vámkódex eh, eh, elkészülését is. Egy évig nagyon nehéz tárgyalásokat folytattak, sok üléssel, és nem hivatalos kapcsolatokat is folytattak, a bizottság szolgálataival, a árnyék jelentésekkel, és a többi. Ezért Philip Zsüben azt javasolja, hogy az Európai Parlament próbáljon ráhatni a bizottságra, hogy hogy egy bizonyos irányba elmozduljanak, és ezt a tanács is támogatja. És javaslom, hogy fogadjuk el és Filip Zsüven jelentését. Köszönöm szépen. Szeretném, hogyha a bizottságnak is szeretnénk kérdéseket feltenni. Egy kicsit frusztráló, amikor látjuk, hogy a delegált aktusoknak micsoda hatalmas tömege van, és hogy mennyi időt töltöttek ezeknek az szállításával, és épp ezért ez a beszámoló egy kicsit csalódást okozott. Ugyanakkor szeretném a jelentéstevő és az árnyék jelentéstevők munkáját üdvözölni, akik hosszú ideig foglalkoztak a delegált aktusoknak a javításával. Tehát szeretném megköszönni ezt a munkát. És köszönöm tulajdonképpen a bizottságnak is a munkát, hiszen már eleve bevonták az összes szereplőt, az Európai Parlament, a különböző érdekelt feleket, hogy egy eléggé következetes dokumentumot állítsanak össze hogy elfogadható legyen, tehát hogy a kompromisszumok elfogadhatók legyenek. És ez tulajdonképpen eléggé, tehát nem volt még erre példa. És ez azt is jelentette, hogy hogy nagyon sok, tehát az előadón és az árnyék jelentéstevőkön kívül a többi bizottsági eh, tag is hatékonyan részt vett ebben a munkában. Szeretném megköszönni a bizottságnak ezt a eh, munkamódszert, amely eh, más delegált aktusokkal kapcsolatban is hasznos lehet, és szeretném megköszönni a különböző érdekelt feleknek, félnek ezt a kollektív munkát amely eh, olyan eredményt hozott, amelyet kedvezően fogadtak. És remélem, hogy el tudjuk fogadni majd ezeket a delegált aktusokat. E, jobban szeretnénk megérteni ugyanakkor, hogy bizonyos kérdésekben hogyan jutottak el a az eredményhez, tehát ez egy technikai vita lenne, és lehet, hogy akkor pontosabb eszmecserét kellene a bizottsággal folytatni. De minden esetre ez egy érdekes munka volt, és a parlament is remélem, hogy elfogadja. Köszönöm szépen. Emlékeztetném önt arra, hogy éppen azért, mert ez annyira fontos és bonyolult dolog, és a munka tükrében, amit az árnyék előadók tettek, szeretnénk ezt a bizottság számára érthetővé tenni, és ezért eléjük tárni. Reméltem volna, hogy a bizottság előadásával segíti ezt a folyamatot. Ugye arról volt szó, hogy egyszerűsítjük a folyamatokat. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is üdvözlöm a rendszer bevezetését, főleg a vámok tükrében egyszerűsíteni kéne, és egy kicsit aggódom most, hogy miközben van egy delegált jogi aktusunk, amely 100 oldalas, 200 oldalas függelékkel, és közben nincsen hatástanulmányunk, amit három hónapos határidővel a nyár közepén küldtek ide meg. Tehát ezt eh, lehetetlen ennyi idő alatt feldolgozni, megérteni, eh, és ez számukra is egy üzenetértékű dolog, hogy itt a parlamentben oda kéne figyelnünk arra, hogy hogy ne hagyjunk ennyi szabályozási feladatot a bizottságnak, mert így a bizottság gyakorlatilag azt csinál, és azt nyom le a torkunkon, amit akarunk. Főleg a delegált jogi aktusokkal kapcsolatban vannak fenntartásaim, mert ezeknek komoly közvetlen hatásai lehetnek az iparra, és én elgondolkodtam a változtatások háttalán. Ugye a Vámáru nyilatkozat tekintetében 22 eurós jelenleg a határérték, tehát ha valami 22 eurónál olcsóbb, akkor azt nem kell feltüntetni. Ez például teljesen értelmes szabályozás lenne, de ebben a kiváló új javaslatban ezt most megváltoztatták. Career services, the express industry, ez kizárólag postai szállítókra vonatkozna a jövőben, és ha ez a delegáltaktus átmegy, akkor 17 millióval több vámára nyilatkozatot kell évente kitölteni, mert körülbelül ennyi a 22 eurónál olcsóbb szállított áru, és a vámhatóságoknak akkor egy csomó embert kell majd fölvenni, hogy ezt a 17 millió új, új bejelentést feldolgozzák. Ebből egyébként ráadásul nem származik semmi tagállami bevétel, úgyhogy nem értem, nem értem. Úgyhogy három kérdésem lenne csak ezzel az egy kérdéssel kapcsolatban. Miért nem egyforma a különböző operátorokkal szembeni elbánás? Miért gondolja a bizottság, hogy itt ezt bonyolítani kell, amikor már így is túl bonyolult, miközben azt hangoztatja, hogy egyszerűsít? És itt egy politikai kérdés is felmerül, hogy ez miért delegált aktusban jelenik meg? Erről politikai természetű vitát kellene folytatni, és ez csak ez az első gondolatom volt. Éppen ennyire fontos lenne, ugye a termék leírásban tervezett szabályozás átgondolása, itt egy hat számjegyű kód kódolja azt, hogy mi honnan megy és micsoda, és hová. Ez eddig működött. Most úgy tűnik, hogy a, ennek a bonyolítása most nem csak so, sok bürokráciát jelent majd, hanem drága is lesz, ezt a terhet majd nyilván az adófizetőkkel fizetetik meg. Nehezebb lesz az EU-ba behozni bármit, és semmi köze ennek a kereskedelem könnyeti, könnyítési célokhoz, amelyet egyébként a WTO-ban ígértünk, illetve csinálunk. Úgyhogy érdekelne, hogy az Európai Bizottság szerint ettől miért lesz a vámkezelés egyszerűbb, és miért nem lehet ezekről az érdemi politikai kérdésekről nyíltabban politikai vitát folytatni? Klászony. Az én kérdéseim inkább a végrehajtással kapcsolatosak, hogy ezeket az aktusokat hogyan lehet majd végrehajtani, mert a tagállamoknak ugye vannak nemzeti iránymutatásaik, vannak saját jogszabályaik a végrehajtásra vonatkozóan, amit a delegált aktusokból vezetnek le. Ugyanígy az egyes vállalkozásoknak is majd meg kell változtatni a gyakorlatukat, új normákat kell írniuk értékelte a bizottság azt a munkamennyiséget, amit a tagállamoknak kell majd az új szabályok miatt elvégezni, és felmértéke a nemzeti jogba való átültetés helyességének ellenőrzési költségeit és munkamennyiségét. Amennyiben a delegált jogi aktusok hatályba lépnek, onnantól kezdve pedig az a kérdés, hogy rugalmasak-e eléggé ahhoz, hogy a gyakorlatban is megállják a helyüket. Mert sajnos eddig nem mindig ez volt a tapasztalat. De Lisz, kívánsz ezzel kapcsolatban mondani valamit? Maria Grappini, Kevin Steiner kapnak szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igazat kell, hogy önnek adjak. Kezdetben az volt a kérdés, hogy ezt hogyan fogják kommunikálni. nem voltam még akkor itt, amikor 2013-ban erről döntöttek. Most meg azt hallom hirtelen, hogy hat hónapon belül már alkalmazni kéne. Tehát két évig semmit nem hallunk róla, most pedig azonnal már be akarják vezetni. Két évig nulla kommunikáció, most pedig hat hónap alatt bevezetés ez botrányos, szerintem ez, ezt a tagállamok sem fogják tudni nyilván átvenni és alkalmazni, de velünk szemben is méltatlan, és aztán majd minket tesznek felelőssé egy rossz jogszabályért, miközben minket nem tájékoztat a bizottság, és a gazdasági szereplőket sem tájékoztatja, nem hagy nekik elő időt a felkészülésre, az átállásra, az új típusú nyomtatványokra. Tehát ez méltatlan mindenkivel szemben. És ön itt azt mondja, hogy a kereskedelem egyszerűsítése a célja a bizottságnak? Hát én nem látom itt az összefüggést. Ezzel hogyan fogják a kereskedelmet egyszerűsíteni, a fogyasztókat védeni? A kereskedelmet kellene, a legális, jogos kereskedelmet kellene védeni, és most majd, ha újak lesznek ezek a nyomtatványok, akkor teljesen új felépítményt kell majd csinálni a hamisítások kiszűrésére, ellenőrzésére. Ezekről egy szót sem ejtett, és közben az adatvédelmi szempontokról is csak annyi hangzott el, hogy legyenek nyugodtak, majd figyelünk az adatokra. Hát azért kérem szépen, én szeretném tudni, hogy ezek az adatok honnan, hova áramlanak. Tehát erről egyértelmű, hogy eh, nyílt és eh, érdemi vitát kell ö, eh, folytatni. 28 tagállam számára új vámkódexet kidolgozni, és a parlamentet erről így félváról értesíteni. És ráadásul nem igaz, amit mondanak, hogy egyszerűbb lesz és olcsóbb. És a fogyasztókról meg nem szól senki. Itt azt szeretnénk, hogy a belső piac jól működjön. Én sok évet dolgoztam a textilágazatban. Saját szememmel láttam, hogy milyen nehéz kiszűrni a hamis márkákat, utánzatokat, hamisított dokumentumokat. Ez egy óriási feladat. És nem csak az egyszerűsítés a cél, ez nem öncél, hanem az, hogy etikus kereskedelem valósuljon meg. Végképp nem látom át és be, hogy 6-7 hónapon belül hogyan lehet mindennek az infrastruktúrális feltételeit megteremteni, nem beszélve a konzultációról. És ön azt mondta, hogy majd lesz végrehajtási aktus. Tehát akkor külön egy végrehajtási aktus, és ez is csak lesz. Én ezt nem látom be, hogy ez így működni fog. Az utolsó aktus nem csak az érdemi részeket módosítja, tartalmilag, hanem már az átültetés gyakorlatát is meg akarja mondani. Itt nagyon sok minden merül föl, nagyon rövid idő alatt. Ha ezt így bevezetik, akkor abból káosz lesz, nagyon sok probléma lesz. Ez teljesen átláthatatlan. Catherine Styler. Catherine Styler következik. Köszönöm elnök, azt mondja, szeretnék egy-két dolgot tisztázni, hogyha lehet. El kell döntenünk azt, hogy szeretnénk-e még több időt ahhoz, hogy döntést hozzunk. Második kérdésem, amikor a VAM kódexről megállapodtunk, mikor 2013-ban tudtuk, hogy egy konszenzusos téma ez itt ebben a szakbizottságban. Ami a digitalizációt illeti, elhangzott, hogy persze ez fontos, mindannyian Egyetértünk azzal, hogy hatékonyabbá kell tenni a rendszerek működését, de minden tagállam elég jól áll ahhoz, hogy számítástechnikai úton kezelje a vámigazgatást, hogyha nem minden tagállam már erre készen. Mert tudjuk, hogy ez kihívás. Akkor akik lemaradásban vannak, azokat hogyan tudunk segíteni? illetve az interoperabilitás, tehát um, a tagállamban alkalmazott rendszerek kompatibilitása, együttműködhetősége biztosított lesz-e. Látom, hogy a tanács képviselője is itt ül, gondolom nem tudnak hozzászólni, csak hallgatni jöttek, de ha mégis hozzá tudnának fűzni valamit ehhez, azt segíthetné a vitánkat, mert én eredetileg úgy értettem, hogy a vám kódexet konszenzussal fogadták el a tagállamok, amit minden tagállam így tehát magáévá tett. Nem könnyű téma, nagyon bonyolult ügy ez, de itt komoly bevételekről beszélünk. Hogyan lépünk fel a csalók, csalás ellen? Hogyan tudjuk biztosítani, hogy a fogyasztók nem hamisított termékekhez jutnak? Nagyon-nagyon fontos kérdéskör ez. Ezért jó lenne, ha több információ állna rendelkezésünkre. Vannak kérdéseink bőven, úgyhogy örülünk, hogy itt van valaki hozzáértő az Európai Bizottság részéről. Más nem kér szót? Akkor szeretném, hogyha megpróbálná megválaszolni ezeket a kérdéseket. Nagyon sok munkát végeztek, amit köszönjünk, Amit köszönünk. Főként Zsüven úr, ami részünkről nagyon sokat dolgozott ezen a témán, de nagyon nehéz helyzetben vagyunk, mert tudjuk, hogy közben ketyeg a, az óra, 2016 májusában életbe kell lépni ezeknek az új szabályoknak. Ugyanakkor rengeteg kérdés merül fel, rengeteg a kérdőjel. Steiner asszony is remutatott arra, hogy néha a parlament igenis szeretné jobban érteni, alaposabban átlátni a másodlagos jogszabályok követ, közvetett hatásait. Én úgy látom, hogy a vámkódex módosítása azt a célt kellene, hogy szolgálja, hogy javítjuk, egyszerűsítjük, modernizáljuk a vám igazgatásban az eljárásrendet, illetve a piaci szereplők és a vámigazgatásban dolgozók munkáját könnyítsük, egyszerűsítsük. Az Európai Bizottság digitális belső piacra kapcsolatos kommunikációjában az egyik legfontosabb az volt, hogy a csomagszállítás működjön az Európában. Egy modern, hatékony, olcsó, felesleges terheken nem terhelt csomagházhoz vagy csomagszállítás működjön az Európai Unióban. Ezt az zászlájára tűzte az Európai Bizottság. Ugyanakkor két ö, ö, üzleti szereplőket képviselő szervezettől is kaptunk levelet azzal kapcsolatban, hogy ez az új vámkódex mennyire megnehezíti majd az életüket. Az Express Delivery Service, vagy az amerikai kereskedelmi siparkamara európai képviselete is írt nekünk ez ügyben, hogyha az üzleti szereplők azt mondják, hogy ez új költségeket jelent, majd bonyolítja, nehezíti az életüket, pont akkor, amikor az ellenkezőjét mondjuk, hogy olcsóbb, egyszerűbb, gyorsabb legyen az egész elmigazgatás, akkor csalódottak kell, hogy legyünk. Én azt vártam az Európai Bizottságtól ma, hogy beszámoljon arról prezentációban, hogy hol hogyan egyszerűsítette ez az új szabályrend az eljárásrendet, hogy lett egyszerűbb, gyorsabb, hogy ne csak felolvasson egy előre megírt, semmit gondol szöveget. Komoly kérdéseket szögeztek nekem ezzel kapcsolatban. Mi, mi a, hogyan csökkent az igazgatási teher? Fontos azt is látunk, hogy hogy a digitalizálás miatt most akkor 12 helyett 40 információs adatot kell majd bevinni a rendszerről minden egyes vámnyilatkozatnál? Ez a hat számjegyű kód is problémás lehet. A végrehajtási költségek megnőhetnek. Egy webközgatásban dolgozótól kaptuk ezt a kérdést, hogy mi van az, hogy meghatalmazással kell, tud csak eljárni egy vámigazgatási piaci szereplő. Hát ez, mi volt ezzel a, ezzel a céljuk, hogy megfelelő meghatalmazással lehet valakit képviselni ilyen ügyben? Az áruk szabad mozgása az Európai Unióban hogyha két unión belüli reptér között mozog az áru, akkor most ki kell tölteni egy vámlónyilatkozatot? Ez nem világos a szabályokból, korábban nem kellett, ez biztos. Ezek a kérdések mind-mind válaszra várnak. Én szeretném, hogyha a kérdések legnagyobb részére választ kapnánk, mielőtt döntést kell hoznunk, hogy a legelmondhassuk, elmagyarázhassuk a kérdést feltevőknek, hogy igen, igen, ez itt és itt és itt és itt javult a rendszer. Gondolom az Európai Bizottság és az Európai biztos szeretné, hogyha a nagy európai kereskedelmi érdekképviseleti szervezetek eh, kopogtatnának az ajtaján, hogy biztos úr nem ezt ígérte. Úgyhogy jó lenne, hogyha az Európai Bizottság képviselője megpróbálna választ adni ezekre a felmerült kérdésekre ezen a ponton. Would you like to come back in? Jó, akkor szeretném megkapni a szót. Um, yes, of course. Uh, Igen, természetesen. Bocsánatot kérek, hogyha nem eléggé részletekbe menő módon taglaltam a kérdést. De én nem akartam az önök értékes idejét pazarolni, de értem az önök aggájait hiszen igaz, hogy a fő célkitűzésünk ezzel a jogalkotási csomaggal, hiszen a delegált aktus csak egy része ennek a csomagnak, ez a vámkódexel és a végrehajtási aktussal együtt jelenik meg. Ez a kereskedelmet szeretné egyszerűsíteni és megkönnyíteni, de ugyanakkor hatékonyabbá szeretné tenni a vámszervek munkáját, és megkönnyíteni a kereskedelmet. Ugyanakkor megvédeni az állampolgárokat. ennek a fő eszköze a teljes automatizálás, és ahogy már rámutattunk, szükség van előre az adatomakra, adatokra, hogy kockázatfelmérést, kockázatvizsgálatot foglal, folytathassunk, azért, hogy meg lehessen előre tenni a szükséges intézkedéseket hiszen a kereskedelmi vállalkozások előre szeretnék tudni, hogy ellenőrzik-e az árujukat, vagy nem. És ez lehetővé teszi a vámszervek számára, hogy csökkentsék a munkaerőt, de ezt úgy tehetik meg, hogy jobban, jobb kockázatfelmérést végeznek, és jobban elemzik a, az adatokat a nagy kockázatú szállítmányokkal kapcsolatban. Egy dolgot szeretnék említeni, amely talán választod a kérdések egy részére. Az egyik legnagyobb eredménye ennek a csomagnak, hogy ez egy harmonizált megközelítés, ez azt jelenti, hogy minden tagállamnak ugyanolyan feltételek mellett lehet irányítani a kereskedelmet. Talán lehet, hogy túl gyorsan hasonlítottam össze különböző dolgokat. Ugyanis a a vám szervek ugyanazt az információtechnológiai rendszert használja fel, ugyanazokat, ugyanazon adatkövetelménynek kell megfelelni, épp ezért a döntések is hasonlóak lesznek, épp ezért minden tagállamban ugyanolyan kezelésben kell részesülnie. Egyszerűen a jogszabályok harmonizált, karcsúsított jogszabályokat hoz létre, és ugyanazokat a követelményeket fekteti le. Ez természetesen azt is biztosítja majd, hogy a döntések és az engedélyezések és az ellenőrzések hatékonyabb, hatékonyabbak lesznek, hiszen azonosak lesznek. Volt egy olyan kérdés, hogy a bizottság hogyan biztosítja azt, hogy a tagállamoknak rendelkezésre áll a megfelelő rendszere majd. Ez egy két irányú megközelítés lesz egy több éves stratégiai terv az IT projektekkel kapcsolatban. Ezt a, már több év óta eh, előkészítette a bizottság a tagállamokkal azért, hogy mindenki eh, ugyanolyan irányban induljon el, és az uniós vámkódex keretében a bizottság elfogadott egy uniós vámkódex munkaprogramot, amely mindegyik rendszerre kapcsolatban megvizsgálja az eredményeket. Ez egy éves munkaprogram, a kollégák a tagállamokkal együtt most hozzák napra készre ezeket a rendszereket azért, hogy a határidőt betarthassák. Ez, ezt a határidőt a munkaprogramban határozták meg. Nem akarták a vámkódexbe levenni, mert volna mint tudjuk, a különböző IT információs technológiai rendszereknek a harmonizálása eléggé költséges, és nem rövid tervezéssel hozható létre. Ez a ezért itt határozták meg ezeket a lépéseket, amelyek segítségével végső formájába lehet önteni azt a folyamatot, amely 2020 végére fog lezárodni. Ezzel párhuzamosan a nemzeti rendszerek témájában is együttműködik a bizottság a tagállamokkal, hiszen van egy uniós rendszer és tagállami rendszer, amelyet ki kell alakítani mindegy, mind a 28 tagállamban. És van egy kis projektcsoport, akik, ahol mindegyik tagállamot bevonják, és megvizsgálják a nemzeti rendszereket azért, hogy egy irányba mozduljunk el, és hogy mindenki készen legyen egy adott időpontra. Elnök, köszönöm szépen. Nagyon ö, olyan gondolatokat fogalmazott meg, amelyek segítenek majd bennünket Ugyanakkor sok még többet segítene, hogyha ezeket, amiket ma mondott, írásban is megkaphatnánk, azért, hogy meg tudjuk magyarázni, hogy miért egyszerűsítünk. Hiszen ezek a, azok a kérdések, amelyeket megfogalmaznak az érdekelt felek, tehát talán ezt meg tudnánk akkor vitatni. Októberben talán lenne erre idő a szakbizottságban, és a mai koordinátori ülésen megbeszéljük majd, hogy milyen további lépéseket tehetünk. De tudom, hogy ez bonyolult. Nagyon köszönöm minden olyan képviselőnek, aki ebben a munkában eh, részt vett. És, de azt hiszem, hogy eh, megkérheti a parlament eh, Eh, az érdekelt feleket, hogy kicsit eh, várjanak, hogy, hogy valóban világosan megértsük, hogy miről van szó. Nem tudom, hogy van-e valakinek ellenvetése, de ha vannak konkrét kérések, mint a hat számjegyű kódok, vagy végrehajtással, amit a kolléga kérdezett. Tehát nagyon örülnénk, hogyha ezzel kapcsolatban kaphatnák válaszokat. Köszönöm. Thank you, um, and thank you to Ildiko for turning uh, arriving a bit early. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy a következő napirendi pont, a hetes pontnak az előadója korábban eljött, ez pedig a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszter a 2015. évi prioritások végrehajtása előadója Gál Perc Ildikó. Nagyon szépen köszönjük a munkáját. Aha hand straight to the rapporteur. <laughs> Köszönöm szépen, elnök asszony! Eh, tisztelt kollégák, eh, kedves árnyék előadók! Eh, a mai vitával és a holnap reggeli szavazással elérkezünk ennek a dossziénak a zárásához. Már megszoktuk, hogy e tekintetben ezen témán általában rövid határidővel dolgozunk, most is ez történt nagyon rövid volt a határidő azt is mondhatnám hogy fesztett volt a menetrend amit eh, sikerült azonban tartanunk. kizárólag a módostókról és a kompromisszumokról szeretnék beszélni hiszen már több körben megtárgyaltuk a fő prioritásokat és magát a javaslatot is ezt már nem szeretném eh, semmiféleképpen megismételni. fifty four módostó indtvány érkezett be sikerült ezeket a módostó indtványokat kezelve hat fő kompromisszumot felálltani ezek a kompromisszumok kiválóan illeszkednek meglátásom szerint a véleménytervezetnek a vázához és nagyon jól kiegésztik az eredeti javaslataimat és öröm számomra hogy a kompromisszumok nagy részét a frakcióknak a többsége támogatni tudja látszik azonban a kompromisszumokból is hogy eh, a kollégák továbbra is problémásnak találják az országspecifikus ajánlások a betartását és azt is eh, látjuk hogy a szabályok eh, átültetésének tagállami elmaradására vonatkozó statisztikai adatok vagy éppen a kötelezettségszegési eljárásoknak a növekvő száma aggályos és azt mutatja hogy nem tudjuk kihasználni az egységes belső piacból eredő és nyerhető potenciális előnyöket. a kkv knak nyújtott finanszrozási lehetőség hiánya a másik sarkalatos probléma. én e tekintetben több kollégával egyetértve egy komplex rendszerben gondolkozom és nem csak magánbefektetésekre alapozva tudom elképzelni a kkv knak a finanszrozását gy ezen módostó javaslatokat nem is tudtam befogadni. E, ami az egyéni módostókat illeti itt beszéltünk a kulcspotenciálokról voltak kollégák akik, felvetették a szolgáltatási irányelvnek az esetleges újragondolását jogalkotással. én ezt eh, semmiféleképpen nem szeretném újra nyitni és eh, tárgyalni látjuk az előző eh, vitából is hogy egy lassú majd elsietett jogalkotási folyamattal nem javtunk a helyzeten hanem rontani is tudunk meggyőződésem hogy ezzel az új jogalkotással semmiféleképpen nem növelnénk a hatékonyságot és nem is vezetne eredményre. vannak olyan módostó javaslatok amelyeket azért szeretnék kiemelni mert nagyon erős a költségvetési vetülete amivel ródtak vagy nagyon mély gazdasági eh, mélységű vagy irányú módostók ezek egyeztettem rosati úrral az econ szakbizottságnak mint a lead committee-nek a raportőrével és az, abban állapodtunk meg hogy kifejezetten azon módostókkal foglalkozunk ami a mi bizottságunknak a témája ami a mi bizottságunknak a hatásköre. gy azon módostókat amelyeket nem tudtunk a kompromisszumba beilleszteni sajnos emiatt és nem a tartalmuk miatt hanem az oda nem illőségük miatt nem fogok tudni támogatni mert negatv szavazati ajánlást fogalmaztam meg. összességében elnök asszony én úgy érzem hogy nem maradtak vitás vagy éppen nyitott kérdések. meg szeretném köszönni az előadóknak a nagyon jó együttműködését és munkáját és hát várom a további hozzászólásokat hogyha vannak vagy javaslatokat a holnap reggeli szavazás előtt még. köszönöm elnök asszony! Uh, köszönöm. Kiváló. Akkor nézzük a hozzászólásokat. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon szépen köszönöm a jelentéstevőnek is a munkát, és hogy ha hajlandó párbeszédet folytatni eh, velünk ezekben a kérdésekben. Sikerült jó megállapodásra jutni a jelentéstevővel és a legtöbb árnyék jelentésével. Épp ezért szeretném megköszönni a jó munkáját. Szerintem egy jó véleményt állítottunk össze. Természetesen ez egy olyan saját kezdeményezésű jelentés, amelyet az Ekonnak is el kell fogadnia, és a módosítáinkat is el kell fogadni. Tehát a, a belső piacot másodlagosnak tekintik a gazdaságirányításban. Ezért a szakbizottság tagjainak nagyon fontos a háttere hiszen az egységes piac hatékonysága és a digitális egységes piacnak a célkitűzései mind nagyon fontosak az európai szemeszter során. Ez ellen csak úgy tudunk harcolni, hogyha egy határozott véleményt válunk meg, és ez erős támogatástra lel. Nagyon fontos, hogy ne csak ott korábbi jelentéseket emlegessünk itt, és vágjunk ki belőle részleteket, és ragasszuk valahova máshova, hanem meg kell vizsgálni azt is, hogy a bizottság javaslataiban mi az új. Hiszen fontos, hogy ennek a bizottságnak a véleményét bátran kifejtsük. Két dolgot szeretnék mondani. Az egyik az, hogy egyetértek a jelentéstevővel, hogy nem lehet megnyitni újra a vitát a szolgáltatás irányelvvel kapcsolatban, hiszen e, akkor nem tudjuk megártetni a tagállamokkal, hogy mi is az a cél, amit szeretnénk elérni. a szolgáltatásokat, a szakmai szolgáltatásokat eléggé különböző módokon valósítják meg a tagállamokban. Ez, ez ezt jelenti, hogy ezzel az irányelvel kapcsolatban nem az a probléma, hogy nem hoztuk meg, hanem a tagállamok különböző módon teljesítik a kötelezettségeket. Tehát nem akarjuk újra megnyitni a vitát az irányelve kapcsolatban, hanem azt akarjuk megvizsgálni, hogy mi történt az irányelv után. Tehát a mai valáságot kell megvizsgálnunk. És azt hiszem, hogy ezt sajnos egyelőre nem vizsgálták meg. Épp ezért a, a bizottság számára fontos, hiszen ők a végrehajtók, hogy megvizsgálják, hogy milyen is a helyzet a különböző tagállamokban. Ezért javaslom azt, hogy támogassuk ezt a lehetőséget, hiszen mi a szolgáltatási irányelvnek a végrehajtásán szeretnénk javítani. A második kérdés az az adó, adók kérdése olyan módosítóról van szó, hogy a, amely bonyolult a hatásköröket illetően. De hát ez, ez csak egy vélemény. A végső szót az Ekon bizottság fogja kimondani. A, a digitális egységes piacon fontos, hogy a különböző vállalkozások rugalmasabb módon hajthatják végre ezeket a rendelkezéseket, azért, hogy versenyképesebbek, gazdaságilag erősebbek és hatékonyabbak legyenek. Tehát ez az a két módosító, ahol mi még mondhatunk valamit. Ettől függetlenül nagyon kiváló munkát végeztek, és örülök a jelentésnek, és gratulálok. Okay, for the ECR. Az ECR részéről még aki fel akar szólalni, még nem ért ide. A liberálisok részéről Kívánna valaki szólni? Kaja? Vagy Denis? Amíg várunk. Denis, parancsolj. Köszönöm. Köszönöm az előadónak is, hogy feldolgozta ezt a témát. A frakcióm számára ez egy mindig fejtörést okozó dosszié, hiszen a belső piac szociális dimenziójával foglalkozik, és azon belül is ugye az európai szemeszter szerepével ennek kapcsán. És az országunkénti ajánlások vonatkozásában én mindig úgy próbáltam megközelíteni a kérdést, hogy külön választottam a piaci végrehajtási szempontokat, hiszen ezek a piac működéséhez alapvető fontosságúak, tehát általában támogatom azokat a javaslatokat, amelyek arra irányulnak, hogy a meglévő jogalkotást hatékonyan ültessék át. És ami a szemesztert illeti, teljesen a más véleményen vagyok, hiszen a civil szervezetek szerepét is fontosnak tartom. Úgyhogy számos módosított nagyon is támos, támogatnék, másokat meg nem tudok de az előadó azt mondta, hogy ő nyitott a javaslatokra még ma estig. Nos, nekem lenne, illetve volt is már egy javaslaton, e-mailben elküldtem. A frakcióm szempontjából a 14-es módosító nagyon fontos. Nem kérünk itt túl sokat, csak hivatkozunk az Európai Emberi Jogi Kartára, amit elvileg a vezérlő vezérfonalunk, és a szociális kartára már amennyiben a tagállamok ezt elfogadták. És ezzel tulajdonképpen semmi újat nem mondunk, de ettől a jogi helyzetet egy kicsit más kontextusba helyzetbe tesszük. És sajnálatosnak tartom, hogy az előadó ezeket a hivatkozásokat nem vette be a szövegbe, sőt mínuszjelet látok a módosítónk mellett, tehát akkor ez a bizottság negatívan áll ahhoz, hogy mi az emberi jogi kartát betartsuk. Ez nagyon furcsa számomra, és így az egész jelentéshez most a hozzáállásom romlik. Tehát le kell, hogy szavazzam a jelentést, hogyha ezt az egy módosítót legalább nem veszik be tőlünk. Thank you very much. Sometimes there are... Néha nem azért nem vesznek be egy módosítót, mert nem értenek vele egyet, hanem azt mondják esetleg, hogy nem ennek a bizottságnak a kompetenciája ilyesmit mondani, hivatkozni. De nem akarok persze beleavatkozni ebbe a 14-es módosítóról szóló belső vitába. Hogy ez most a mi dolgunk-e vagy sem, ezt önök egymás között tisztázzák. Mert Morez úr szavazatával nem szabad játszani. Ez egy elvi különbség is talán önök között. Majd meglátjuk. Köszönöm a szót. Antones nevében beszélek. Beragadta dugóba, engem kért, hogy olvassam föl az ő ezzel kapcsolatos véleményét. Először is nyilván köszönni az előadónak a kiváló munkát, és az ALDE prioritások belefoglalását a kompromisszumos módosítókba. Mi támogatjuk őket, ahogy az előadó előterjesztette őket, de a részenkénti szavazást kérjük. Antones továbbá a meglévő belső piaci szabályok és az európai szemeszter eljárásainak végrehajtását hangsúlyozza, hogy ezek működjenek. A tagállamok fogadják el az európai jogalkotást a belső piacról valamennyi dimenziójával együtt, tehát az energiát, közlekedés és a digitális ágazat vonatkozásában is, és ha szükséges, akkor a bizottság, az európai, menjen szembe a tagállamokkal szerződésszegési eljárásban, főleg, hogyha a szolgáltatási irányelv, a termékek e, címkézéséről szóló irányelvek sérülnek. Tegyünk többet a kevésbé bürokratikus, e, digitálisabb és jobban működő belső piacért, és a jelenleg is zajló jogalkotást úgy befolyásoljuk, hogy az állami szektorok egymással szorosabban együttműködjenek. Antunes kollega továbbá több felelősséget adna a CSR-oknak, illetve a nemzeti parlamenteknek, a bizottság törekedjen arra, hogy a CSR-okat a nemzeti parlamentekkel egyeztetve alkalmazza. Thank you. Ulrike Trebetszke következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm én is az előadónak a jó szöveget. Az európai szemeszterkel kapcsolatos kompromisszumos javaslatok az ECR, frakció számára nagy részt elfogadhatóak. Üdvözlöm, hogy a belső piacot tovább akarjuk fejleszteni, és a kereskedelmi korlátozásokat le akarjuk építeni. De vannak itt hiányosságok is, például a többször is kritizált új finanszírozási források hiánya kis és középméretű vállalkozások számára, például az ötös kompromisszumos javaslat. Mi a módosítóinkat, amiket eddig ebben a témában benyújtottunk, sajnos elutasították. Mi nyilvánosabb csatornákat szerettünk volna. Oroszország, Olaszországban nagyon sok a rossz hitel, ezek a magánbankoknál halmozódnak és ezek az országok évek óta arra kényszerülnek, hogy a bankjaikat újra finanszírozzák, és erre már új európai pénzeket kérnek, de ezt Európa sem viheti a végtelenségig, legyen azért saját felelőssége is a bankoknak most már. Az európai további központosítást is elutasítjuk, a szubszidiaritás elvét továbbra is fontosnak tartjuk, mert úgy gondoljuk, hogy akik érzik ezen szabályok közvetlen hatását, azok mondhassák meg, hogy az egyes részleteket hogyan dolgozzák ki. És főleg a képzési rendszerek önállósága foglalkoztat engem. Minden országban saját rendszer alakult ki a oklevelek elfogadtatására, és Németországban sajnos a harmonizáció nem vezetett sikerrel. A sikeres német duális rendszer szerintem továbbra is fenn kell tartani, és kérem ezért önöket, hogy a 26-os módosítomat holnap majd támogassák. Olvasva. Köszönöm szépen az előadónak leírtakat és elmondakat. Szerintem ez egy nagyon fontos szöveg. Az európai szemeszter végül is egy olyan pillér, amelyet Európa tartó pilléreként tekintünk most a válság kapcsán különösen, és a mi bizottságunk feladata az kellene, hogy legyen, hogy kiegészítjük a reálgazdasági szempontokkal a valóság ismeretében az európai szemesztert olyan eljárásokkal, amelyek egyébként az európai polgárok szemében eddig eh, nem voltak túlzottan átláthatóak, olyan elemekkel, amelyek viszont már érthetőek és fontosak. Ezért úgy gondolom, hogy a kompromisszumos módosítók kiválóak. Meggyőződésem, hogy ezeket mindenképpen el kell fogadni. A digitális piac irányába mutatnak. Itt nem baj, hogy egy kicsit hosszabb ettől a szöveg, mert ez egy nagyon fontos rész. A reálgazdaságban nagyon nagy szükség van új beruházásokra, munkahelyekre Európa szerte, állami és magánszektorban egyet, egyaránt, és én egyetértek azzal, amit az elnökasszony mondott, hogy itt az IMCO bizottság eddigi működéséből az fakad, hogy ezeket az elemeket mi most magunk neven is kiemeljük. Nyilván szél lenne, hogy most ne kelljen már kivenni a kompromisszumból módosítókat, de éppen azért, hogy az IMCO bizottság egységesen mutathassa magát, mint ahogy a múltban is így volt, én azt javasolnám, hogy ezt a szemesztert nagyon gondoljuk át, hogy hogyan akarjuk befolyásolni. Az IMCO bizottság ugye a mikroökonómiával, a helyi valósággal foglalkozik, nem csak a makroökonómiával, és végre van valaki, és ezek mik vagyunk, akiknek ezt is meg kell fogalmazni. Äh, Köszönöm, Viki, elnökasszony. Egyetértek Rosfor kollégával, és különösen, mivel ő is méltatta a jelentést, én is úgy gondolom, hogy az európai szemeszternek fontos szerepe van az Európai Unió eurózóna további fejlődésében, és itt az IMCO bizottság szerepe Sajnos a bizottsági elnökök értekezlete által alul értékelt. Ez mindig is így volt, a frakciómban is vannak olyan hangok, hogy nekünk tisztán makroökonomiai szempontokat kéne figyelembe vennünk, de amikor a tagállamokkal egyeztetünk, és konkrét témákról kell beszélnünk, akkor is, ha ők döntenek, akkor ők majd foglalkoznak a pénzügyminisztériumokban a makroökonomiai kérdésekkel, míg az EU jog alkalmazásánál sokkal szélesebb és helyi szinten érvényesülő kompetencia, úgyhogy idén nagyon kérem elnökasszonyt is, hogy az elnökök értekezletén Géphárt asszony és az infrakcióm támogatásával szerezzen többséget annak a véleménynek, hogy, hogy itt a parlament csak rábólint azokra, amiket mondunk, hanem érdemben vegye figyelembe és tegye bele az európai szemeszter eljárás rendszerébe azt, amit mi javaslunk. Evelyn Gephardt. Ja, dankeschön. Köszönöm. Egyetértek azzal, amit most hallottunk. Nagyon sokszor volt már a parlamentben, minden frakcióban egyébként gond azzal, hogy az IMCO-ra vonatkozó témák jelentőségét másokkal. Ez egy újra meg újra felmerülő feladat, és most éppen akkor az elnökök értekezletén kell majd ezt hangoztatnunk, és leszögeznünk, hogy ezt el kell fogadni, ez közös feladatunk, mindannyiunk, minden frakcióban ülő kollégáknak a feladata, mi mindenképpen a saját feladatunknak tekintjük, és Szerzsóval közösen azon leszünk, hogy ez elhangozzék. Rendben. Meghallgattuk a vitában a kollégákat. Még egyszer köszönjük az előadónk munkáját, fontos dosszié ez. A szolgáltatás irányelvhez szerettél volna még valamit mondani, hogy az egész irányelvet, hogyha újra nyitjuk, az olyasmi, amit én nem tudnék támogatni. Az, hogy jobban hajtsuk végre, az, hogy érvényt szerezzünk neki, az igen, az olyasmi, amit én is támogatni tudok. De Gebhardt asszony és Kallas asszony saját kezeményezés jelentése is, amelynek az első változata most érkezett meg, egyértelműen beszél erről. A 20-as cikk szerinti tisztességtelen ár diszkriminációról. Van egy szolgáltatási irányelvünk, amelybe nem kevés munkát fektetünk, annak érdekében, hogy a szolgáltatások piacát a belső egységes piacon megnyissuk, egyenlővé tegyük a versenyfeltételeket, de egyetértek az előadónkkal. Szerintem sem most van itt az ideje annak, hogy újra nyissuk a szolgáltatási irányelvet. Köszönöm, visszaadom neki a szót látszik hogy a téma nagyon nehéz és nem volt egyszerű a kompromisszumokat sem felálltani mindig próbálunk többet és többet beletenni ebbe a véleménybe mint amit lehet kicsit kiterjeszteni a határokat picit átlógni más más témába. én Eh, amikor a véleménytervezetet eh, összeálltottam teljesen határozottan az a cél vezérelt hogy kifejezetten arra a területre koncentráljak ami a miénk ott viszont a lehető leghangsúlyosabban jelentsem meg az imco szakbizottság munkáját és területét mert úgy érzem egyetértve gebhardt képviselő asszonnyal andreasszal is hogy most az a feladatunk hogy ezt a munkát elvégezzük és minden olyan amit még beemelnénk például a szociális charta is ilyen volt az gyengtené azt az üzenetet amit meg tudunk fogalmazni ezzel a véleménytervezettel. úgyhogy én megértem képviselőtársaimnak az igényét a tekintetben hogy jó lenne hogyha ez is belekerülne az is belekerülne és eh, más más aspektus is belekerülne viszont szeretném azt kérni hogy ragaszkodjunk ahhoz amivel a fő üzeneteket most el tudjuk küldeni és amivel a szakbizottság munkáját erősteni tudjuk és e tekintetben szerintem ez a közös munka ami elkészült az jó. köszönöm mindenkinek a hozzájárulását és a munkáját biztos vagyok benne hogy eljön majd az az idő is amikor ilyen részleteket is Eh, sikerül megfelelően eh, beilleszteni. látom eh, jon képviselő úrnak hogy nem tetszik hogy nem tudom támogatni a fourteen es módostóját nem azért mert nem értek egyet a tartalmával hanem azért mert ebbe a pontba a kettes paragrafusba pont azt szerettem volna elérni hogy az egységes piacot minőstsék az európai szemeszter különleges pillérének ez a feladatunkat és minden olyan ami, ezt, e, e, e, ami ehhez hozzáadunk pont azért mert széles gyengti a fő üzenetet úgyhogy kérek egy kis megértést a képviselőtársaimtól ez a véleménytervezet ez most ezt tudja szolgálni és erre volt elég és kérem a megértésüket is és számtok a szavazatukra is. köszönöm elnök asszony! So, thank you very much for that. Nagyon szépen köszönjük. Holnap délelőtt fogunk 9.30-kor szavazni erről, igaz? Jó, kiváló. Nem ebben a teremben, ne felejtsék. Újra szeretnék emlékeztetni rá, hogy nem ebben eh, a teremben leszünk, hanem a Jan épületben. Kérem, emlékeztessék a kollégákat is erre. Négy. Q1-esben leszünk. Köszönöm szépen. Okay, could some... Jó. Talán, hogyha értesítenék a többi koordinátort, hogy most a koordinátorok ülése következik. Különösen Anna Mariát kérem eh, értesítsék, mert eh, legutóbb ezt nem sikerült megtenni.